Kedves kollégák, kezdjük el a mai ülést. We don't have announcement, Nincs elnöki közleményem, de a szóbeli módosítók kapcsán tisztáznunk kell dolgokat, mert az előző ülésünkön erről volt némi nézeteltérés. Tehát akik szóbeli módosítókat akarnak benyújtani, azokat kérem, hogy először nyilvánvalóan jelentkezzenek. A, a szóbeli módosítókat nem lehet utolsó pillanatban benyújtani, illetve ha mégis ez történne meg, akkor a szerzőnek fel kell azt olvasnia, hiszen a kollégák azzal még nem szembesülhettek. Ezt tartsák be a kollégák. And did you get the card? Remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája. Tartunk egy próbaszavazást. Nézzük meg, hogy működik-e a masina. Megnyitom a szavazást. hammer fall. Thank you very much. Oh. Kaptam egy kellemes kis kalapácsot, itt ezzel fogok odacsapni. Még hatan nem szavaztak. How many colleagues are without voting card? Kinek nincs itt a szavazókártyája? Brian, Renato. Akkor benneteket hozzá kell adnunk, de remélem, hogy azért útban vannak ezek a szavazókártyák. Háromoldal egyeztetésünk lesz hamarosan, túl sokat nem várhatunk. Okay, one more voting card. So now is only one S&D without voting card. Akkor csak egy uh, szociáldemokrata képviselőnek nincs itt a kártyája, és még kinek nincs itt? Akkor azt hiszem rátérhetünk a szavazásra. Rendelet tervezett a pénzpiaci alapokról témában, jogalkotási anyagról van szó. Kezdjük a 224-es módosítóval mellette, ellene ellenőrizzük. Nekem úgy tűnt, hogy elutasítottuk, de akkor ellenőrizzük a géppel, megnyitom a szavazást a szavazógéppel, és akkor mindig egy embert hozzá kell majd számolni. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 21-es módosító, előadói módosító kitámogatja. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 225-ös, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 22-es előadótól mellette ellene tartózkodás elutasítva 229-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 226-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 227-es, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Part 1, those in favor. A kompromisszum első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 elfogadtuk, ez egy gépelési hiba. 161-es mellette, 261-es ellene, tartózkodás elutasítva, 264-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 262-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 263-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 265-ös mellette ellene tartózkodás helyett ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 226-os mellette Ellene? Tartózkodás? Úgy látom, elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 266-osról. Nem működik? Kérem, próbáljunk meg helyet változtatni elől Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 267-es, mellette, ellene. Ellenőrizzük. 267-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 268-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 269-es mellette ellene tartózkodások azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, mert egy kicsit szoros volt. Megnyitom a szavazást a 269-esről. Még várjuk a szavazásokat. Még kettő? Nem akarnak szavazni? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 271-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 270-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 272 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 273-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 273-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 274-es mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 276-os mellette, ellene, tartózkodások, elutasítva. 277-es mellette, ellene, tartózkodások. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 277-esről szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk. H kompromisszum első része mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. I kompromisszum első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. J kompromisszum első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 339-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 340-es mellette, ellene, tartózkodások, elutasítva. Ellenőrizzük a 340-est. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 357-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 359-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. En kompromisszum mellette, ellene, tartózkodások elfogadva. 364-es módosító mellette, ellene, tartózkodások elutasítva. Ó kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 397-es módosító mellette, ellene, tartózkodások elutasítva. 398-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt. 398-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. L kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 422-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de azt hiszem, hogy érdemesen ellenőrizni, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Egyel több esendé? Oké, okay, megvannak a szavazatok, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 52-es, mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 53-as, mellette? Ellene? tartózkodás, elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 425-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 424-es mellette, ellene, tartózkodások, azt hiszem, hogy elutasítottuk, mondhatjuk, de ellenőrizzük. Elnézést, ellenőrizzük, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást. Elnézést, az én hibám volt. Nem figyeltem eléggé a szavazásra. Tehát 424-es. Köszönöm, lezártam a szavazást. Elutasított. 426-os mellette. Ellene? Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 426 os Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 428-as mellette Úgy látszik, hogy volt verseny van. Azt hittem, önök is látják, elnézést, én jobban láttam. 428-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 430-as mellette, Ellene? Tartózkodik? Elutasítva. P kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodik? Elfogadva. Q kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. M kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 478-as módosító mellette? Ellene? tartózkodik, elutasítva. 479-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 481-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 480 mellette, ez ugyanaz lenne? Elnézést kérek, nem vettem észre, hogy 480 kiesik. 482 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 482-esre. Elutasítva. 485-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 484 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 486 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. 486-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 487 mellette ellene tartózkodások elutasítva. 489 ellene, mellette, ellene, elutasítva. 490 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 492 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. D kompromisszum első része, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 510-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 496-os ugyanaz az előadó? Ugyanaz előadó? Tehát 496-os mellette ellene tartózkodások elutasítva. 512 mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum első része, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész, Elnézést, nincsen harmadik rész, ugyanis javítottunk, mondja az elnök. Itt is egy gépelési hiba volt. If rejected, if adopted or rejected lenne a szöveg. Ezért tovább kell lépnünk az F kompromisszumra, első része, mellette, ellene, tartózkodások, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötödik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatodik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor a V kompromisszum következik. Három részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes A mellette, elfogadva. Szintén második rész mellette, ellene, elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodások, Elfogadva. Elnézést, itt valamit át kell olvasnom. Nem, mégsem szükséges. Akkor tovább is léphetünk az 557-esre. alán Szúra alánkedek Mellette, ellene, tartózkodások elutasítva. T kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. U kompromisszum 36-os oldal unkompromisszum Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Dupla V kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Így akkor tovább léphetünk a 706-osra, ha minden igaz. Valójában nem a 78-as módosítóra, hanem az azzal egyenértékű módosítóra szavaztunk, ezért nem kell megismételnünk. Tehát tovább is léphetünk egyből a G kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. X kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 745-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 747-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 746-os mellette, ellene, ellenőrizzük, 746-os, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, elutasítva. 87-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 748-as mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. 748-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 749-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 750 és mellette, ellene, és elutasítva. 751 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 753-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 752 mellette, ellene, tart, ellenőrizzük a 752-t, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 754-es mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük, 754-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 755-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Y kompromisszum mellett 44-es oldal. Igen, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 98-as mellette, mellette, jól értjük a 98-asra? Tehát azt kérjük, hogy aki támogatja a 98-ast, ellen, tartózkodás, ellenőrizzük, 98-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Százas mellette. Százasnál tartunk, ugye. Mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a százast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 101-es mellette? Ellene? Tartózkodik? Elutasítva. 102-es mellette? Ellene? Tartózkodik? Elutasítva. Ellenőrizzük 102-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 103-as mellette, ellene, ellenőrizzük 103-as, megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 104-es, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 105-ös mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elutasítva, de ellenőrizzük. 105-ös, megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 106-os mellette, ellene, tartózkodik. Nem látom az aldét. Elutasítva tehát. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 107-es, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 108-as mellette, ellene, ellenőrizzük, 108-as, megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 109-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 110-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 111 mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 114 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 115 mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Hetes módosító mellette, elnézést kér az elnök, 115 nél tartottunk. 118-ra kell mennünk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Z kompromisszum, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 129-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 130 mellette, elnézést kér az elnök, 131 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 132 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 133 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 134 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 135 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 136-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 138 mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrizzük a 138-ast, megnyitom a gépi szavazást. Elfogadva. Tízes módosító mellette elnézést 139-es javít az elnök, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 132-t. Nem, elfogadtuk. Korrigálja magát a elnök. Egyértelműen elfogadtuk. 140 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 142-es, nem ez okafogyott, 143-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 144-es, nem, 146-osra ugrunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogad. 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 147-es mellette ellene erről Sz tehát a 147-es kompatibilis nem mellette ellene tartózkodás elfogadva 148-as mellette ellene tartózkodás elutasítva AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158-as mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom, de nem, ellenőrizzük a 158 as megnyitom a szavazást. Elfogadva. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 169-es mellette ellene ellenőrizzük a 169-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 170-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 170-esről szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 171-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 172-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, AB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 194 es mellette ellene tartózkodás elutasítva, AC kompromisszum első része mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 195-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 201-es? Nem. 202-esről szavazunk, mondja az előbb. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 211-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 212-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést, tehát akkor most a 214-es következik. Nem, ezt visszavonták. De mégis a 214 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-et vonták vissza, 215-ről szavazunk mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 215-öt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 219-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 223-as. Nem, minden oka fogyottá vált. Tehát ezzel akkor a záró szavazáshoz értünk, megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 31 igen szavazat, 18 ellen szavazat, 5 tartózkodás, elfogadtuk a jelentést abszolút többséggel. Most pedig akkor a jogalkotási állásfoglalásra szavazunk. Megnyitom a szavazást. Nyitva van a szavazás. Lezárom a szavazást. 35 igen szavazat, 18 ellen szavazat, 3 tartózkodás. Az előadó kér szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak a következő szavazással kapcsolat elmondani, hogyha igennel szavazunk, akkor három oldal egyeztetésre kerül szó, hogyha nem szavazzuk meg, akkor a plenárisra kerül a szavág. Remélem, hogy mindenki érti, tehát hogy mit is jelent ez, miről is szavazunk itt most. Én, én mi azt szeretük volna, hogy az áprilisú plenárisra kerüljön a szöveg, szerettem volna ezt tisztázni, elnök úr. De nem kell leszavaznunk ezt ahhoz, hogy plenárisra kerüljön, nem igaz? Igen, tessék, elnézés. Nagyon fontos pillanatra van itt, szó, szóval kérem kollégák, figyeljenek ide. Így gondolom, itt egy olyan jelentésről van szó, ahol a tanács nagyon messze van még attól, hogy megállapodjunk és alkutkossunk. Éppen ez semmi oka nincs annak, hogy ne vigyük a plenáris elé. Láthatjuk, hogy nagyon szűk a mozgástér. Én mindenkit kérek arra, hogy vigyük plenárisra és akkor nem is kell itt szavazzunk. Sven, min, ezt javasolja az előadó is, mondja az elnök. Ő az, ő voltak. Az ő kérdésére én nemet mondok, hogyha arra van szó, hogy nekünk itt le kell szavaznunk a három oldalú egyeztetésre szóló mandátumot, akkor nem is kell szavaznunk. Most arról szavazunk, a plenárisra kerüljön a szöveg mellette, ki szavaz. Igen. Tehát arról szavazunk, amit az előadó javasolt, az, hogy plenárisra vigyük a szöveget. Ki szavaz mellette? Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazás név szerint. Tehát plenárisra a szöveget, vagy sem, erről szavazunk elektronikusan. Szinte egyhangulag megszavaztuk, köszönöm szépen, gratulálunk az előadónak. Can, I say something? for the negotiation. Uh, yeah. uh, you have to use the micro. Az előadó szólni kíván, akkor használja a mikrofon. Én csak köszönetet szeretem volna mindenkinek mondani az árnyék előadónak. Köszönöm a segítséget a titkárság részéről, és, eh, és a politikai eh, hivataloknak is. Köszönöm a támogatás segítség. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Kolleginnen und Kollegen, ich wäre Ihnen dankbar, Sie würden... Jó lenne, hogyha helyet foglalnának, Nina például, Sven, Jack. Diejenigen, die noch im Raum bleiben möchten. Aki szeretne maradni, az maradjon nagyon, aki nem szeretne maradni, az menjen ki nagyon. Vagy legalábbis ne beszélgessen itt, hogyha kérhetem. Igen. Köszönöm. Négyes napi rendi pont következik. Pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenci mutatóként használt indexek. A módosítókat fogjuk ma megvitatni. Korábban nyíven Helyzen asszonyt kérem, jól ejtettem ki a nevét? Nem sejtettem, hogy vezesse be a témát. Parancsolj, Kóra! <laughs> Majdnem jó volt. Van Nüvenhausen. Um, well, the work on the bench... Köszönöm. A benchmarkok ügyében nagyon felgyorsult a munka az utóbbi hétekben, és most hétfőn állt össze az összes kompromisszumos módosító, az utóbbi két hétenben pedig az árnyékelődókkal konstruktív üléseink voltak és úgy néz ki, hogy mindannyiunknak fontos és sürgős ez a dosszié, különösen azért, mert ugye a tanács megalapodott egy általános megközelítésben, és ehhez nekünk is igazodnunk kell, és fel kell pörgetni a munkát. Nagyon nagy várakozással nézek elébe a, a kompromisszumos módosítók megvitatásának. Később lesz még ma az árnyék előadóknak egy egyeztetése. Ennyit akarok csak elmondani, jó? Akkor a néppárt nevében Ludek Niedermayernak adok először szót. Parancsolj! Köszönöm. Először is köszönöm Korának és csapatának ezt a fantasztikus munkát. Sok akadályt nagyon ügyesen, gyorsan vettek, mindent megtettek, amit megtehettek. Összefoglalnám, hogy mit gondolunk mi. Szerintem Két dolgot kell az elején már is megvizsgálnunk, az arányosságot, a szabályozási szintek függvényében és a legfontosabb referencia mutatók vonatkozásában. A második kérdés pedig a bizottsági javaslat lényege, lényegét érinti, hogy a harmadik országokkal hogyan lehet igazságosan átlátható módon tárgyalni az előadó ezeket a kérdéseket jól vetette föl, jól kezelte. A következő napok során szerintem csak apró dolgok változhatnak már a szövegeken. Én elégedett vagyok a kompromisszumokkal, és a referencia mutatók kritikusságával jól foglalkoznak a kritikus és nem kritikus referenciamutatók közötti megkülönböztetés és a kötelező ö, ö, definíciós aspektusok a kritikussághoz is megfogalmazódtak. A javaslat struktúrája és a módosítók jó alapot adnak ahhoz, hogy a harmadik országok kérdésével érdemben tudjunk foglalkozni. Ez az elején gondot okozott. Mi marad hátra? Néhány gyakorlati szakmai kérdés, nem kulcsfontosságúak ezek. Én a jogbiztonsággal kapcsolatos módosítókra koncentrálnék, folytonosságot kéne megőrizni a meglévő és a kialakítandó benchmarkok között, és tisztázni szeretnék a módosítóimmal néhány kötelező hozzájárulási kérdést. Ami a commodity benchmarkokat illeti, végül is egyet értek azzal, hogy ezeknek a kritikusságát robusztusabb módon megfogalmazzuk, és a, a nem árupiaci ö, szereplőket is azonban figyelembe kell venni, és ha erről vita lesz, akkor oda kell figyelnünk, hogy ebben érdemben és hangsúlyosan szólaljunk meg. Ami a tanácsot illeti, én itt a parlamenti összvéleményt szívesen képviselem a tanácssal szemben, tehát a nem kritikus és kritikus benchmarkok közötti arányosság fontos számomra, és a bizottsággal értek egyet, de a tanács eddigi véleményét is el tudom fogadni, és még egyszer hagyd dicsérjem meg Korát és csapatát. Köszönjük, Ludek! A Most az SZSD frakció nevében Jonas Fernandez Alvarez kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr! Én is köszönöm Kórának a sok-sok munkát, és az egész csapatának. Nagyon ö, gyorsan és érdemben kezelték a kérdéseket, hogy eljutottunk idáig, hogy most a bizottságban tudunk erről tárgyalni. Néhány megjegyzésem lenne csak a módosítóinkhoz és a kompromisszumokhoz. Az a véleményem, hogy jó, hogy megegyeztünk a kritikus benchmarkok definíciójában, és a kvalitatív változó, változatok ügyét is fölvettük a szövegbe, tehát nem csak kvantitatív, hanem kvalitatív definíciónk is van, nem úgy, mint a bizottsági szövegben, ez jó fejlemény. Ami a nemzeti és európai kritikus benchmarkokat illeti, úgy gondolom, hogy egyes európai tagállamoknak a saját kritikus benchmarkjaikat újra kéne definiálnia, és szigorúbban kellene szabályoznia. Ami a második fejezetet illeti, a szocialista frakciónak van itt néhány komolyabb fenntartása. A néppárti kolléga elmondta már, hogy a tanács itt aránytalan módon fogalmaz, a kritikus és nem kritikus benchmarkok között nem jó szerintem a viszony. Az arányosságot javítani kéne, de pontosan meg kéne vizsgálni ehhez azt, hogy mely benchmarkok és mely kritériumok a hangsúlyosak. Vannak ugye a nem kritikus benchmarkok, amelyek kapcsán a nem felügyelt szervezetek azok, akik ezeknek a megalkotásában segítenek. Eh, és a, az önkéntes adatszolgáltatók viszonyában, viszonylatában szigorúbb szabályozás lenne szükség a nem kritikus benchmarkok kapcsán, és jobban meg kéne feleltetni őket a közös szabályoknak, tehát ezek az önkéntes adatszolgáltatók. Remélem, hogy a következő hetek során a tárgyalásaink, eszmecseréink továbbra is sikeresek lesznek. Ami az ekvivalencia rendszereket illeti, a kölcsönös elismerés kérdését, itt azt lehet, vagy azt mondanánk mi, hogy az eredeti bizottsági javaslat szerintünk nehezen alkalmazható, mert nem összemérhetőek az egyes szabályozások, és nem egyenértékűek ezek az egyenértéségű határozatok. Ezt tehát közelebbről meg kéne nézni. A kompromisszumokban megfogalmazódik, hogy olyan benchmarkokat, azokat a benchmarkokat be kell tiltani, amelyek ö, olyan harmadik országokból származnak, ahol nincsen egyenértékűségi rendszer. De ez csak a felügyelt ö, szervezetekre érvényes, mert ha csak azoknak tiltják meg ezt, akik nem felügyelt szervezetek, akkor ezzel azt mondjuk ki, hogy a többiek, az európai gazdaság többi szereplői használhatják őket. És a pragmatikus megoldás szerintem, a gyakorlatilag megoldás az lenne, hogyha ezek között is egyensúlyt találunk. Azzal, ennek az a következménye, hogy valamennyi ö, szervezetre ki kéne terjeszteni a benchmarkok szabályozását, nem csak a felügyelt szervezetekre kéne azt vonatkoztatni. És a felügyeleti keretet kéne újra fogalmazni. Meggyőződésem, hogy a, az eszmával és a illetékes hatóságokkal szorosabb együttműködésre lenne szükség a benchmarkok tekintetében. Az eszma játszhatta fontosabb szerepet is, mint jelenleg. Ez persze tovább vezet a nemzeti hatóságok felelősségének kérdéséhez. Végül pedig köszönöm az előadónak még egyszer, és az árnyék előadóknak is a konstruktív együttműködést, főleg azt, hogy a kritikus benchmarkok definícióját sikerült közösen megalkotnunk. Az ellenőrzési rendszerek be tehát szerintem, szerintünk a nem felügyelt szervezeteket be kéne vonni, az eszmának fontosabb szerepet kéne adni, és a második fejezetben a kritikus és nem kritikus benchmarkok közötti arányt javítani kellene, és erőteljesebb jogi alap és keret kellene, több kötelezettség, hogy garantálható legyen, hogy a kritikus és a potenciálisan kritikus benchmarkok szigorúan betartassanak, és valamennyi referencia mutató tekintetében, ideértve az önkéntes szolgáltatókat is, szabályozás szülesen. Sander Lutz kollégámnak adok most szót. Köszönöm. A kolléganő nem tudott eljönni. Beteg. De általam is köszöni Neiden Heisen asszonynak a kiváló munkát, és főleg azt köszöni, hogy a kompromisszumokat ilyen gyorsan sikerült megalkotni, így a Strasburgi szavazásnak semmi sem áll útjában. Ami a rendelet tervezettet illeti, az Európai Bizottság eredeti javaslata javaslatában a kritikus benchmarkok definíciója nem eléggé világos, és a kolléga sem érti, hogy miért nem lehet összeállítani egy olyan listát, amely a definíciókat tartalmaz, és miért 500 milliárd euróban határozta meg a bizottság a kritikusság küszöbét, ezt hogy számolták ki? És hogyan várhatja a bizottság azt, hogy bárki komolyan veszi majd a jobb szabályozás ötletét, hogyha nincs mire alapozni azt, tehát nincs ilyen listánk a definíciókkal. Ezeket tulajdonképpen azt hiszem a bizottság jelenlevő képviselői válaszolhatnák meg leginkább majd később. A kompromisszumokat üdvözli, a tagállamoknak ugye el kéne gondolkodniuk a nem kritikus benchmarkok kritikus tételén, illetve a szisztematikusan, rendszerszerűen fontos referenciamutatók szigorú betartásán, ezt mindenképpen ő is támogatja a jelenlegi definíció ö, alapján is, de ezt még definiálni kellene. És hangsúlyozza, hogy kéri a bizottságtól, az Európai Bizottságtól, hogy álljon elő egy olyan listával, amely tartalmazza a kritikus referenciamutatókat, az 500 milliárdos küszöb fölött is ezeknek a listáját nagyra értékelni. A másik fontos kérdés megbízom számára az, amiről itt még nem nagyon beszéltünk, és a kompromisszumokban sincsenek benne. Swinburne asszony és az ECR frakció számára azonban fontos, és két másik politikai frakció számára is, az, hogy az árupiaci benchmarkok hogyan szabályozódnak. Ezeket nem lehet egyetlen közös szabályozásba tenni a pénzügyi benchmarkokkal, itt ahhoz, hogy a pénzügyi rendszer biztonsága érvényesüljön, és a benchmarkok integritásába vetett hit ne sérüljön, a nem felügyelt szervezetek részéről is, illetve hogy a harmadik országokban működő szervezetekre is alkalmazhatók legyenek, ahhoz itt még szabályozni kell. Ami a árupiaci benchmarkokat illeti, egy kicsit most azt az illúziót keltjük, hogy szabályozunk valamit, pedig per definíció nem, nincs mit alkalmazzunk, lehetetlen a szöveget alkalmazni. Független attól, hogy az EU-n kívül vagy belül működnek a szervezetek, amelyeket felügyelnek vagy nem felügyelnek hatóságok, véleményünk az, hogy a bizottságnak a két dolgot külön kéne szabályozni, tehát az árupiaci és a pénzügyi referenciamutatókat, mutatókat, egy olyan külön szabályozás lenne szükség, amely a piacok működését is figyelembe veszi, és ezek tükrében határozza meg a referencia mutatókkal kapcsolatos teendőket. Ennek a hiányában az európiaci benchmarkokat a Market Abuse, a piaci visszaélésről szóló rendelet fogja lefedni, és ezeket már most is lehet egyébként hatóságilag és büntetőeljárásilag eljárásilag ö, szankcionálni. Reméli Swinburne asszony, hogy a következő ö, árnyék előadói egyeztetésben mindenkit és minden véleményt bevonnak majd. E Köszönjük szépen, Szentám, most pedig Gua e részére Marissa kolléganőt nem látom, nem tudom, hogy a nevében esetleg valaki kívánna szólni, úgy látom, hogy nem, akkor Filip Lamberts kapja meg a szót az öldek részéről. Igen, Szandának igaza van, valóban inkluzívá kellene ezt tenni, de attól tartok, ha, hajva a kollégák véleményét, hogy nem biztos, hogy összetudjuk a tüzet és a vizet egyeztetni. Itt az előadónak döntenie kell majd. Általánosságban ugyanakkor azt gondolom, hogy Kóra kiváló munkát végeztél, éppen ezért csak néhány észrevételem lenne itt ugye nem kritikus referenciamutatók esetében egy eh, egyszerűbb szabályozás javasol, úgy gondolom, hogy ez a józan ész által diktált megoldás, ezzel eh, egyetértünk, és egyetértünk az ECR-rel is, hogy az árupiaci eh, benchmarkokat jó lenne bevonni, de ez, ahogy az előadó eljár, ezzel a magas küszöbértékkel a bizottság részéről is a legtöbb árupiaci referencia mutató esne például arany vagy más nemes fémek esetében az 500 milliárd eurós küszöb alatt maradnának ezek a referenciamutatók. Éppen ezért, hogyha inkluzívá akarjuk tenni a rendszert, akkor csökkentenünk kell ezt a küszöbet, de erre majd később rátérünk. Aztán két definíció hiányzik a fogalom meghatározások közül, az egyik a deviza piaci referenciamutató, pedig ez nagyon fontos lehet. És a kérdés, hogyha valami nincs benne a javaslatban, akkor az ezzel kapcsolatos módosítókat támogatják-e majd. És most gondolok itt az alapkockázatra, amikor a referencia mutatott arra alkalmazzák, amire tulajdonképpen nem megfelelő. Például a Libor esetében láthattuk ezt, ezt például a hitel referencia mutatóként is felett használva, ami egyáltalán nem megfelelő, nem erre való, éppen ezért kockázatot jelent. Ez jelenteni számukra az alap kockázatot, ha nem megfelelően alkalmazzák ezeket a referencia mutatókat. Jó lenne, ha ezt is meghatároznánk, és mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a referencia mutatókat megfelelően eh, alkalmazzák. Nem tudom, hogy ezt támogatja az előadó, hiszen a kompromisszumban ez nem jelenik meg, de kérdezem, hogy az ezzel kapcsolatos módosítókat támogatnád-e, ezt jó lenne tisztázni. Mi, mi gondoljuk, hogy megfelelőképpen szabad csak alkalmazni a referencia mutatókat, Persze ezt nem szabad nagyon szűken értelmeznünk, de ezt a koncepciót mégiscsak szívesen látnám viszont a szövegben. Aztán a kritikusság fogalma. Támogatjuk azt, hogy kvantitatív és kvalitatív kritériumai is legyenek a kritikusságnak. Ami a kvantitatív mennyiségi küszöböt illeti, mi 100 milliárd euróra gondoltunk annak érdekében, ahogy már korábban is említettem, valamennyi, vagy legalábbis a nagy referencia mutatók így kritikus kategóriába essenek, és aztán ez lehet egy kicsit furcsa egy ALDE előadótól, hogy hogy a kritikusság meghatározását nemzeti hatóságokra hagyná, pedig hát ugye az egységes piac integritás önök szívéhez nagyon közel áll, és hogyha a nemzeti felügyeleti hatóságokra hagyják ezt a feladatot, akkor felmerül a veszélye annak, hogy különböző standárnak alakulnak ki, és piac torzuláshoz vezethet ez a belső piacon. Nézzük meg a bizottsági javaslatot. Az arról szólt, hogy, hogy a kritikusság meghatározását és alkalmazását európai szinten kellene megvalósítani, megvalósításon alapuló jogi aktusban kívánták ezt szabályozni és mi szeretnénk garantálni azt, hogy valóban ne, valójában ne a nemzeti felügyeleti hatóságok határozzák meg a kritikusság mértékét az eddig általam látott kompromisszumok a legtöbb problémára reagáltak, de ott van még az ESMA-nak a szerepe, tehát az ESMA versus nemzeti felügyelőhatóságok kérdése még nyitva van. Tudjuk, hogy az Egyesült Királyságban székel úgymond a legtöbb referencia mutató, és a legnagyobb visszaélések is ott gyökereznek, és a kormányzat a, a szabályozás felülvizsgálatát el is indította, ezt, ezt nem vitatjuk, hogy itt elindult valami, de mi mégis azt gondoljuk, a kritikus referenciamutatók esetében a felügyeletet európai szinten kellene biztosítani. Tudjuk, hogy ez egy kényes kérdés, például az Egyesült Királyság számára is, de az ESMA számára lehetővé tennénk, hogy átruházza ezeket a feladatokat, és ez lenne az a kompromisszum, ezen a szellemonik a kompromisszumok, amely még nem született meg, de amit mi szeretnénk elérni. Ez valóban józan ész, és ez diktálná, hogy, hogy a szabály az lenne, hogy az ESMA felügyeli a kritikus referenciamutatókat, de delegálhatja, átruházhatja ezeket a feladatokat adott esetben hogyha nemzeti szinten megfelelő, megvalósul a felügyelet, akkor nincs gond, de az ESMA ez felülbírálhatja, közbeléphet és maga láthatja el a felügyeletet akkor, hogyha nemzeti szinten nem megfelelően látják el ezt a feladatot. Például az Egyesült Királyság beli felügyeletek láthatjuk a, a Libor esetében nem megfelelően jártak el, most úgy tűnik, hogy korrigálják ezt, de hogyha mégis menet közben kiderül az ESMA látja azt, hogy a referenciamutatók felügyelete nem megfelelőképpen valósul meg, akkor lehetővé kell tenni számára, hogy újra kezébe vehesse a felügyeletet európai szinten közvetlenül. És úgy gondolom, hogy Áldász általában támogatja is ezt a fajta európai felügyeletet, de figyelembe kell venni azt is, hogy igen, a tagállamok is jól elláthatják ezt a feladatot, amennyiben ezt megteszik, nem kell közbeavatkoznunk. Ugyanakkor a jogot fenn kell tartsuk magunknak, hogy közbeavatkozzunk, akkor ha erre szükség van. Mindenesetre ez egy nagyon kényes kérdés, de nagyon szeretném, hogyha az előadók, az elnék előadók előadók megnéznék az általunk javasolt kompromisszumot. Nyilván nem kell mindent európai szinten intézni, de tartsuk fenn a jogot az európai felügyelet számára, hogy kezébe vegye a felügyeletet, hogyha szükség van. Aztán a megfelelő alkalmazásáról már beszéltem a referenciamutatóknak, akkor rátérnék még egy kérdésre, az egyenértékűségre. Mi árnyékelődők meg tudtunk állapodni abban, hogy elfogadjuk a bizottsági javaslatot, az, hogy a harmadik országok esetében eh, nagyon fontos, hogy ne adóparadicsomként eh, lépjenek fel ezek az országok, tehát az egyenlőtékűség elfogadása adóparadicsomok esetében ne lehessen lehetséges, ez egy fontos pont. Én azt gondolom, hogy ugyanakkor széleskorú megállapodásra tudunk jutni, itt technikai kérdésre van szó, de ugyanakkor fontos kérdés, és az éppen nem jelenlévő brit kollégáknak üzeném, hogy elismerjük, hogy a pénzügyi piacok legfontosabb országában előrelépés történt, azaz az Egyesült Királyság lépett, ebben az ügyben óvatosan kell itt eljárnunk, nem szabad újra az antieurópai hangokat erősítenünk az Egyesült Királyságba. Köszönöm. Filip. Köszönjük, Filip. Hogyha, ahogy körülnézek, azt látom, hogy a GUE részéről még mindig nincsen senki, aki képviselje az árnyék előadót, tehát a maradék időt általánosságban a teljes terem számára megnyitom a vitát, és felhívom a kedves kollégákat, kolléganőket, hogy mondják el, amit szeretnének hozzáadni ehhez a megbeszéléshez amennyiben mégsem szeretne senki sem hozzászólni, akkor egyből visszaadom a szót korának. De mégis úgy látom, a bizottság kér szót. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és meg is adom a szót, kérem. Köszönöm a szót. Nos, a vitát követően csupán néhány hozzászólásom lenne. Az első az, hogy az Európai Bizottság annak érdekében mutatta be ezt a javaslatot, hogy visszahozza a bizalmat a benchmarkokba, annak érdekében, hogy az Európai Unióban használt referenciamutatók a jövőben is stabilak legyenek és megbízhatóak. Ezzel kapcsolatban az ISCO alapelveit követjük az adatok minőségére, az irányításra, stb. vonatkozóan, annak érdekében, hogy az adatszolgáltatók megfelelő adatokat szolgáltassanak, és hogy biztosíthassuk azt, hogy megfelelően védjük a fogyasztókat is. Ezzel kapcsolatban még említeném, hogy az ESMA tegnap adott ki egy jelentést az ISCO elvek felhasználásának felülvizsgálatáról, amelyet meg is találhatnak a weboldalon. Ez a jelentés azonban nem túl pozitív, ugyanis azt, mondta, azt mondja ki, hogy nem minden szolgáltató, referencia mutató szolgáltató tartja be az elveket azt láttuk, hogy vannak olyan módosítók, olyan benyújtott módosítók, melyekben azt láthatjuk, hogy a nem kritikus benchmarkokat nem vetjük alá az ISCO alapelveinek. Ezért volt belső vitánk is azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet akkor a jövőben az ISCO által felmérni az Európai Unióban dolgozó referenciamutató kezelőket. Ez tehát aggodalmat okoz. Ezzel kapcsolatban az árupiaci referenciamutatókat is említeni kell. Ugyanis ezek is az ISZKO alapelvei alá kell, hogy essenek, és ezeknél is biztosítani kell, hogy stabilak, jó irányításúak legyenek a minőség érdekében. Ezt is figyelembe vettük. Természetesen arányosságot is figyelembe kell venni azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogyan alkalmazunk ezeket az irányelveket a különböző fajta referenciamutatókra, de az általános alapelveket mindenképpen az összes benchmarkra biztosítani kell. Nem látunk arra okot, hogy miért indítsunk külön vitát az árupiaci benchmarkokról, amikor az ISCO az saját alapelveiben felismeri, hogy ezek az árupiaci benchmarkokra is vonatkozni, vonatkoznak. A kritikusság definíciójával kapcsolatban a bizottság ezt a szót olyan esetekben használja, amelyek az európai szintű minőségbiztosításra vonatkoznak, ahol az egyedi nemzeti hatóságoknak van lehetősége az ilyen minőség meg vizsgálására. Nincsen, kiegész, nincsen emellett kiegészítő egyéb arányosságunk, amelyek keretében másmilyen elbírálás alá esnének a másmilyen benchmarkok. Ezért mi egy olyan definíciót választottunk, amely viszonylag szűk volt. Ebből a szempontból azt mondhatom még el, hogy bár itt most éppen nincsen meg a napi szintű friss adatunk, de amikor ezt előterjesztettük, azt szerettük volna, hogy viszonylag kevés ilyen referencia mutató essen bele a kritikusság definíciójába. Ezek például a felügyelt szervezetekkel, hogy legyenek, és emellett vonatkozott rájuk a kvantitatív küszöb is, ami lehet Eulibor, Libor, Szibor vagy egyéb referencia mutató is, de ne legyen sok. Tehát bizonyos keretet akartunk ennek adni. Ezt kívántam tehát hozzáadni az önök megbeszéléséhez. A harmadik országok kérdésével pedig szintén csak pár szót szeretnék hozzátenni. Természetesen tudjuk, hogy az ekvivalencia önmagában nem, nem tud működni Azért javasoltuk ezt az elvet, mert amikor az ISCO alapelveket kibocsátották, volt benne egy mondat, amelyen belül minden részvevő országot, országnak javasolták az implementációt. Ugyanakkor most másfél évvel később azt látjuk, hogy ez sok helyen nem valósult meg. Ezért szeretnénk, hogy másmilyen megoldások szülessenek annak érdekében, hogy a harmadik országokban a harmadik országok beli referenciamutatókat az EU-n belül is használni tudjuk, és hogy ezzel biztosítsuk, hogy ezek is stabilak és megbízhatóak. Köszönjük szépen a bizottságnak a hozzászólást, és vissza is adom akkor a szót Kóra van Neuenhausen kolléganőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Szeretném megköszönni a kollégáknak a biztató hozzászólásokat. Észrevettem, hogy valóban áll még előttünk némi munka. Emellett szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének az ő reakciójáért. A lehető leggyorsabban szeretnék tovább haladni ezzel, a, ezzel az ügyel, ezért azzal zárom le, hogy lépjünk is tovább, és kezdjük neki az árnyék meetingnek a kompromisszumok megbeszéléséről. Köszönöm. Köszönjük szépen kora a gyors lezárásra, lezárásért. Ne felejtsük el, hogy az ECOM-ból március 9-én szavazunk, a plénumban pedig valószínűleg márciusban még két ülést tartunk. Mivel egy kicsit előrébb állunk, mint ahogy beiktattuk az időnket a napi rendbe, ezért most a 15 15 perces szünet kihazá, tovább is lépnék a, az Európai Bizottságnak a transatlanti kereskedelmi partnerségre szóló tárgyalásokra. Kora még egy szó? Igen, csak egy pillanat. Nem, még nem március másodikán fogunk szavazni, hanem március 9-én, lehet, hogy félreértés volt, igen, köszönjük, valóban március 9. Nos, akkor az ötös napirendi ponttal kapcsolatban át is adom a szót egyből Hébert Kofelnak, az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr! Tudom, hogy viszonylag korán vagyunk a napirenden belül, időben, de remélem, hogy azért belefér egy rövid megbeszélés. Emellett köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt beszélhetek a bizottság előtt is részemről az ECON mandátumára próbáltam fókuszálni, és a, és a vélemény formális keretének kereteit betartani, hiszen erre szükség van. Számos különböző kérdéssel szerettem volna még foglalkozni az ECON mandátumán túlmutatóan is, de hogyan tudják, keretet szab nekünk a karakterek száma is, amennyit belefoglalhatunk egy ilyen dokumentumba. Európai és az USA számára is a TTIP megállapodás a világ legnagyobb bilaterális kereskedelmi megegyezése lesz, amely akár a jövőben a legfőbb minta lehet a jövőbeli hasonló egyezményeknek, amelyet a demokrácia és a jogállamiság elveinek, elveire alapozhatunk. Nem hiszem, hogy különösen ki kellene hangsúlyoznom azt, hogy milyen különös fontossággal bír az meg egy megállapodás geopolitikai aspektusa is. Nem csupán munkahelyekről és gazdaságról, de az USA-val való geopolitikai együttműködésről is szól. Az ECO mandátuma a TTIP-val együtt a verseny képesség, az állami vállalatok, az állami vállalatok és a gazdaság egyéb aspektusai. Egyes kérdések kapcsolódnak más bizottságokhoz is, azonban ezeket közösen kell kezelnünk. Például a verseny nagyon széles témakörnek számít. Ma azért vagyok itt, hogy meghallgassam az önök gondolatait és hozzászólásait, annak érdekében, hogy biztosítsam, hogy az econ véleménye és a belső jelentés szövege jól megalapozott és erős legyen. Egy dolgot szeretnék kiemelni, amelyet az első bekezdésben is leírtam. Az, hogy egy, egy ilyen egyezmény nem csökkentheti a sztenderdeket és az elvárásokat sem a munkaerőpiacon, sem a biztonságon, sem a minőség területén. Ezeket mind a lehető legmagasabb szinten kell megtartani. Nem szeretnék részletesen átfutni minden egyes bekezdés, de a legfontosabbat kiemelném, ugyanis ezekre kell majd koncentrálnunk a későbbiekben is. A D bekezdés például a pénzügyi szolgáltatásokat érinti, amely jelen bizottság egyik legfőbb kompetenciája. Ahogyan önök is tudják, jelenleg is folynak tárgyalások a TTIP-n kívül ebben a pillanatban is. A mi véleményünk szerint nem fontos az, hogy egy adott tárgyalás pontosan hol is folyik, a legfontosabb az, hogy mindig megtartsuk a magas elvárásokat és normákat a biztonsággal, a munkabiztonsággal, a minőséggel és a többivel kapcsolatban. A konvergenciával kapcsolatban az volt a célunk, hogy a sztenderdeket a lehető legmagasabban tartsuk, annak érdekében, hogy egy jövőbeli gazdasági válságot el tudjunk kapcsolni. Az bekezdés az ISDS mechanizmusra vonatkozik, amelyek kapcsolatban a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt a megállapozást megoldani, annak érdekében, hogy a piacra jutással és a versennyel kapcsolatos problémákat rendezni tudjuk. A nemzeti bírósági rendszerek esetében az alapelv az, hogy az EU és az USA is olyan demokratikus elvekre, átláthatóságra és jogállamiságra épül, amelynek alapján az automatikus nem állami mechanizmus automatikus használata komoly problémákat vet fel. Azonban lehetnek olyan helyzetek, ahol valóban szükség lehet pártatlan felülbírálásra. Például folyamatos, például amikor egy befektetés kérdés éveken keresztül emészti fel a bíróságokat, ilyen esetekben ugyanis valóban felmerült a szükséglet, és átveheti ez a döntőbírósági eljárás a szerepet. A transzparenciát így ezért egy nem állami mechanizmus is biztosíthatja. A transzparenciával kapcsolatban az egyik legfontosabb elképzelésünk a, ebben az arbitrásban az, hogy használhatnánk az, az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága alapján kiadott dokumentumokat, amelyeken belül például egy alapelv, hogy a dokumentumoknak mindig publikusnak kell lenniük, és az arbitrátor bírókat is közösen kell kiválasztani. Ez így, így, így lehet ez az alap egy megállapodás, a jövő egy aransztenderdje más megállapodások számára. És így jövőbeli megállapodások is mindenképpen elkerülhetők az olyanok, amelyek nem a demokráciára, jogállamiságra és az átláthatóságra alapozódnának. És most átadom a szót az árnyék előadóknak és örömmel várom az önök érdekes új ötleteit is, annak érdekében, hogy még erősebbé és szilárdabbá tehessük ezt a jelentést. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen! Miután az árnyék előadó a néppárt részéről a Hübner nincs itt, de a felszólalók listáján Tyson jelentkezett, egyből a néppártnak adnám meg akkor a szót. Köszönöm szépen! Tanuta Hübner valóban nem tudott eljönni, kérte, hogy mentsem ki, és válaszoljak az önök által föltett kérdésekre. Gófer úrnak és másoknak is köszönöm, hogy a ve ennyi energiát öltek már. Neki válaszul a felvetésekre a, a következők a meglátásai. A pénzügyi szolgáltatások és az ISDS vonatkozásában és a KKV-k vonatkozásában, hogy hogyan lehetne hasz, erősíteni az ő szerepüket a TTIP tárgyalások során. Ezzel kapcsolatban fog majd módosítókat benyújtani. A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban az előadó nyilván elmondta, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt a lehetőséget kihasználjuk, hogy annak érdekében, hogy a pénzügyi szolgáltatások rendszere biztonságosabb legyen mindkét oldalon sok tapasztalat gyűlt föl, és Danuta Hübner szerint ezek a tárgyalások, ezek a bilaterális egyeztetések, még mielőtt bármilyen jogalkotás születne, nagyon fontos eredményeket hozhatnak, ezért nagyon érdemes ezeket a bilaterális tárgyalásokat okosan, intenzíven folytatni. Ami az átláthatóságot illeti, ebben a vonatkozásban is hasznosak lesznek a kétoldalú egyeztetések. Több elszámoltathatóságát szeretnénk a választott testületeknek elérni, és a tárgyalásoknak maguknak is a jobb átláthatóságát ösztökéljük. És szeretne Hübner asszony a bizottságtól, az Európai Bizottságtól egy TTIP-en belül kialakítandó ö, disputa rendezési rendszert kialakítani, amely figyelembe veszi a már meglévő kétoldalú megalapodásokat, az egyes tagállamok USA-val kötött megalapodásait. Minden ilyen egyeztető mechanizmus, ha létrejön, akkor viszont legyen teljesen demokratikus, átlátható, és az arbitrátoroknak pedig legyen egy magatartási kódexe, hogy hogyan járhatnak el. A egyeztetésnek az a feladata, hogy a, ezeket a nézetkülönbségeket hatékonyan megoldják, és lehetőséget teremtsenek a befektetőknek is arra, hogy ők is egymással a bíróságokon kívül vagy belül megoldják konfliktusaikat, konfliktusaikat és az egész teljes ISDS rendszer felállása előtt érdemes ezt kialakítani. Az ISDS rendszer persze a helyi bíróságokon zajlik majd a jövőben is. Végül pedig a kkv kapcsolatban annak a tükrében, hogy a TTIP tárgyalások célja a részünkről az, hogy a KKV-kat jobban helyzetbe hozzuk, ezért a vámeljárások egyszerűsítését, illetve a terméknormák egyszerűsítését is szorgalmaznunk kell. A TTIP az első olyan szabadkereskedelmi megalapodás, amelyben külön fejezet foglalkozik a KKV-kkal, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy amikor az USA-val együttműködünk, akkor ezt az aspektust kidomborítsuk. Mind az európai, mind az USA KKV-i számára túl magasak a tarifák, bonyolultak a vámeljárások, a termékekre vonatkozó szabályozások sokrétűek, sokszintűek, fölöslegesen. Hübner asszony azért úgy gondolja, hogy a, az a tény, hogy a KKV-k most önálló fejezetben vannak és önálló ö, weboldalon ö, szerepelnek a tititárgyalások során, ezt ki kell használni a lehető legmesszemenő mértékben. Köszönjük szépen az előadónak az eddigi munkát. Köszönjük, Heist úr. Most az ECR frakció nevében. Köszönöm szépen, hogy hogy lehetőséget adott nekünk, hogy együttműködjünk ebben a dossziéban. Az INTA uh, Nyilván ambíciózus TTIP megállapodást szeretnénk, és fair versenyt az Atlanti óceán mindkét oldalak között. A kereskedelem jó az exportőröknek, kevesebben hiszik azt, hogy a KKV-knek is jó, de senki sem hiszi azt, jelenleg, hogy a fogyasztóknak jó lenne, az európai polgároknak, fogyasztóknak. Nekik csak akkor lesz ebből előnyük, hogyha a termékek jobb minőségűek és olcsóbbak lesznek, már pedig nem ez az irány. Ez az, ami fellendíthetné a helyi szolgáltatásokat, a helyi növekedést, a munkahelyteremtést és így tovább Európában. A jelentéssel vagy véleménye kapcsolatban öt apró megjegyzésem lenne, hogy már korábban is kifejtettem. A jelentés az amerikai protekcionizmusról szól nagy részt. Jó lenne, hogyha az európai protekcionizmus is megszűnne, mert ezzel is ártunk az európai fogyasztóknak. Második gondolat, a elmélyült együttműködést kell ösztönözni, a vélemény is beszél a konvergenciáról, erre hangsúlyt kéne helyezni, beszélni kéne még róla. Harmadik gondolat, az adó politika véleményünk szerint ne legyen a TTIP része, a TTIP tárgyalások része, inkább a versenypolitikával foglalkozunk, mert a versenypolitika rendelkezései azok, amelyek például a trösztellenes cég összevonásokat szabályozzák, az adó területen ennek kevésbé van relevanciája, tehát inkább a verseny szempontjából közelítsük meg a kérdést. Negyedik gondolat, egyetértek az előadóval abban, hogy a lehető legmagasabb szintű átláthatóságra van szükség, ezt ez vitathatatlan. Végül pedig abban is egyetértek az előadóval, hogy a befektetők védelmét jobban meg kéne oldani, miközben persze a dereguláció jogát is megadjuk, mert ez az, ami az EU-n kívüli befektetőknek egyenlő elbánást garantál, de ez lehet, hogy nehéz diónak bizonyul majd, tehát valamilyen arany középutat kell majd megtalálni a két szempont között. Nyilván a további eszmeserék majd segítenek ennek a megtalálásában. Köszönöm szépen, Zander. Miután sem Ramon Tramonza úr az Aldétől, sem Matt Cathy a Güétől, sem Marisa sincs itt a Gültől, ezért most a zöldeknek adok szót, Michel Remon. Köszönöm szépen, elnök úr. Számukra a TTIP nyilvánvalóan az egyik legfontosabb témája a következő hónapok és, hónapoknak és éveknek, és nagyon nagy érdeklődéssel tekintünk erre a jelentésre is. Ami most az ECON véleményét illeti, ezzel kapcsolatban lenne néhány kritikus megjegyzésünk is. A pénzügyi piacok további deregularizációja számunkra nem elfogadható, legalábbis nem szeretnénk a TTIP-et erre használnák, ezt mi nem támogatjuk, és szeretnénk, hogyha az ECON véleménye is ezt így kijelentené, hogy eh, szeretné, hogyha jövőben is magas szintű szabályozás alá esnének ezek a piacok a deregularizáció helyett. Ez néhány módosítónk pedig abba az irányba is fog menni, hogy, hogy javítsuk a pénzügyi piacok szabályozását, biztosító piacok és így tovább. Tehát nem szeretnénk itt a liberalizációt, a szabályozások leépítését a szabályozók közötti együttműködés esetében pedig azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek nyilvánvalóvá kell tennie, hogy az európai parlamentek és törvényalkotási szervek kezébe szeretnék továbban is látni a szabályozást, tehát a szabályozás jogát nem szeretnénk a TTIP-nek köszönhetően gyengíteni, korlátozni következő probléma ugye a közbeszerzési szerződések kérdése. Itt az európaiak azt szeretnék, hogy az Egyesült Államok közbeszerzési piacaihoz hozzáférnének, és ott is részt vessenek a közbeszerzési kírásokon. Mi ezt nem jó iránynak tartjuk, nem gondolnánk, hogy a helyi közbeszerzési pályázatokat gondolok itt elsősorban környezetvédelmi, szociális szempontból is elfogadható közbeszerzésekre, hogyha ezt a piacot mi is megnyitnánk az amerikák előtt. Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy az Econ szakbizottságnak egyértelműen és kompromisszummentesen ki kell állnia az SDS ellen, tehát nem szeretnénk ilyenfajta vitarendezési mechanizmust bevezetni, és kérjük, hogy a parlament ezt tegye is egyértelművé. Köszönjük szépen, Remonk kolléga. Az EFTD nevében úgy látom nincs itt senki jelen. Viszont a liberálisok részéről érkezik egy kolléga, nem is sejti még, hogy mi vár rá. Úgy tűnik, hogy Ramon Tremóza helyett nem ő érkezett, vagy mégis. Ő szeretne szólni? akkor pedig azonnal meg is adom a szót. Hát korábban került volna a sorra, de most érkezett meg, ugye? Akkor a TTIP-ről van már szó? Hát én sajnos az irodámban voltam, és én úgy tudtam, hogy csak később kezdjük meg ennek a megtárgyalását. Igen, de akkor most megkaphatja a szót. Elnézést. Kérjük, hogy mikrofonba szóljon az elszól. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Kofod úrnak, Dán kollégánknak. Itt nagyon jó, együtt tudtunk működni, nyitott ajtókat döngettem nála. Itt minél uh, széles körű megállapodásra van szükség, a javasolt szöveget üdvözlöm. Talán néhány, ha nem is módosítás, de megfogalmazásbeli változtatást eszközölhetnénk, de teljes mértékben egyetértek a fontosabb pontokkal, Hm, tetszik nekem ez az üzletpárti, ez a vállalkozáspárti megközelítés. Nyilvánvalóan megállapodásra van szükség az Egyesült Államokkal. Ennek az alternatívája, hogyha most nemet mondanánk, akkor nem igazán világos Európa számára. Az európai nagy multi cégek az Egyesült Államokban is jelen vannak, és nagy amerikai multinacionális cégek pedig Európában is évek óta uh, jelen vannak a piacon. Itt ugye akadályokról, adminisztrációra, vám jellegű akadályokról beszéltünk, amelyek leginkább a KKV-k számára nehezítik meg a transatlanti kereskedelmet. A multinacionális cégek számára azért sok-sok eszköz áll rendelkezésre, illetve vannak forrásaik arra, hogy a bürokrácia és a a vám tarifák akadályain túl lendüljenek, és ahogy már említettem, sok esetben megoldják ezt a problémát, de mi most egy globális, ambiciózus megállapodást szeretnénk, olyat, amelyre ez a vélemény is utal, szeretnénk, ha ez átlátható lenne, szeretnénk azt is tisztázni, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra kiderjére ez a megállapodás vagy sem. Aztán a tőke, áramlás esetében is nagyobb átláthatóságra van szükség. Garantálnunk kell, hogy, hogy a, az óceán egyik oldaláról a másik oldalra is e, megfe- egyenlő feltételek között üzleteljenek, és e, ne részesüljenek például adókedvezményekben. Van néhány pont, amelyet esetleg átfogalmaznék. Az Európai Unióban ugye hagyománya van annak, hogy a közszolgáltatásokat tiszteletben tartjuk, ezt viszont különbözőképpen lehet értelmezni. Itt vannak olyan területek, ahol monopól helyzet van, ezen is lehet dolgozni. Természetesen nem szeretném az Európa jóléti államot fenyegetni a környezetvédelmi feltételeket, nem szeretnék rontani, vagy a szociális vívmányainkon, ezt nem mondom, és nem is vagyok ügyvéd sem, de talán több szót érdemelnének ezek a kérdések is. Én úgy látom, és itt utalnék egy példára is, Két évvel ezelőtt Argentinában eh, fordult az elő, hogy a Repsol, a spanyol vállalat viszont abban a helyzetbe került, hogy az argentin kormány kisemiszte őket, és nemzetközi választott bírósági eljárással, vagy vitarendezési eljárással itt azért a károkat ö, eh, csökkenthettük volna jobb megoldás született volna. Az argentin kormány végül szerencsére nem semmiszte ki a repszolt százszázalékosan kártérítés nélkül, de ez szerencsém múlott, és itt nekik fizetniük kell, de azért jó lenne, hogyha a jelenlegi helyzetet, a jelenlegi mechanizmusokat javítani tudnánk, és figyelme kell venni a nemzeti bíróságokat, a nemzeti jogot is, de jó lenne, hogyha létrehoznánk új mechanizmusokat, és hogyha nincsenek bevált gyakorlatok az ilyen kérdések rendezésére, jó lenne, hogyha ezeket a különböző megoldásokat valahogy kombinálni tudnánk. Én nagy örömmel tekintek a ezzel kapcsolatos viták elébe Ausztriában, Németországban, és ezt érdeklődéssel követik. Amerikában pedig ott vannak a világ legjobb ügyvédei,